értekezletének javaslatom a vizsgálati bizottság felállításáról a csütörtöki szavazás során kerül erről a döntés, és az elnökök értekezlete szerdán fogad el erről határozatot, és szerdán 19 órakor lesz ez hozzáférhető. Lássuk az eheti tervet a 149 szikk alapján február 5-én fogadták el a napirendet, ezt mindenki megkapta. A frakciók azt kérték, hogy a mai ülést 22 óráig hosszabbítsuk meg, ellenzi ezt valaki? Ilyen módon, tehát 22 óráig ülésezünk. Sem ma, sem holnap nincsen semmilyen módosítóm. Ezzel már is a szerdai napra térünk rám. Tessék, parancsoljon. Elnök úr, szeretnék egy kérést benyújtani. Az egyik legfontosabb lehetőség a képviselők számára a hozzászóláshoz az egyperces hozzászólások ideje, amikor a választókörzetünk számára fontos európai kérdéseket felvethetjük fél óra minden plenáris ülés során nagyon kevés idő erre, erre ezért kérem, hogy változtassunk ezeken, ezeken a szabályokon, annak érdekében, hogy az elnökök érdekezlete egy órára kiteresztesse ezt, amennyiben erre lehetőség adatik. Ja, a kollége, die Ein-Minuten-Reden sind ja... Kedves kolléga, mára van előirányozva az egy perces felszólalások köre. A mai napi renden szerepelnek az egyperces felszólalások, mindenkinek idő rendelkezésére a megfelelő idő. Oké. Okay. Also Sie können sich heute in jedem Fall hogyha úgy gondolja, hogy a napi renden, hogy az ügyrendben ezt másként kell szabályozni, akkor ezzelől a elnökök értekezlete tanácskozik, de jelzem, hogy ma elegendő idő a rendelkezésre az egyperces felszólalásokra. Keddre a keddi nap tekintetében nincsen módosító. A humanitárius krízis Iraki Szíriában az IS által okozott erőszak következtében cím kapcsán a zöldek a humanitárius válság Irakban és Szíriában különös figyelemmel az ilyes kontextusára címet javasolja. Ezzel kapcsolatban Ellen Smith kapcsolat. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Kollégák, azt gondoltam volna, hogy ez nem túl problémás kérdés, hiszen ha csak az erőszakot, ami elítélendő, csak az erőszakot tárgyaljuk, vizsgáljuk, akkor az nagyon szűk dolog, hiszen a humanitárius válságot másfajta események okozzák. Éppen ezért, hogyha csak az iszlám állam által okozott vagy elkövetett erőszakos cselekményeket vizsgáljuk, akkor az túlságosan szűk perspektíva. Az iszlám állam kontextusában kell ugyan vizsgálni Irak és Szíria humanitárius válságát, de nem csak az iszlám által elkövetett cselekményeket kell, hogy tárgyaljuk. Remélem, hogy ez mindenki számára elfogadható. Köszönöm szépen, támogatja valaki ezt a kezdeményezést? ellenzi -e valaki ezt a kezdeményezést? Az möchte niemand gegen den Antrag. Tehát senki sem ellenzi. Akkor szavazunk erről. Aki támogatja a kezdeményezést, jelezze ezt most. Wer stimmt dagegen? Ki van ellenem? kitartóskodott. elfogadtuk. Különösen szer, szintén szen, szerdán a néppárti frakció a bizottság eh, energiakonnektorokról szóló eh, nyilatkozata kapcsán eh, állásfoglalásra tesz javaslatot. Grosztet asszony. Köszönöm, elnök úr. Miló úr, a kollégám helyett szólok, mert még nem érkezett meg. Tehát őt tolmácsolom, amikor azt kérem, hogy a plenárist egészítsük ki egy állásfoglalással végzett, végződő vitával az energetikai összekapcsolódás témájában. Hiszen elengedhetetlenül szükségesen a hálózat, és nem csak az ibériai félszigeti országokra, hanem a balti országokra is vonatkozóan fel kell hívnunk a bizottság figyelmét arra, hogy sürgősen intézkedni kell ezen a területen. Köszönöm elnök úr, köszönöm a kollégáknak, hogy támogatják ezt a kérést. Köszönöm szépen. Ki támogatja ezt a kezdeményezést? A hát Marinescu. Marinescu úr, tessék. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr, hogy ön is tudja, a tagállamok az energiahálózatok összeköttetését szeretnék javítani, az európai piacok összekapcsolódásának javítása az Energia Unió alapját is képezi, amelyet, hogyha az Unióban meg akarjuk valósítani, akkor azt hiszem, hogy nem csak az EPP-nek kell ezt támogatnia, de mi a néppárt ezt támogatjuk. Köszönöm. Ki ellenzi ezt a kezdeményezést? Nika úr. Köszönöm, elnök úr. A szocialista frakció ellenzi ezt két okból. Két fontos okunk is van erre. Először is az ITRE szakbizottságban egy saját kezdeményezésű jelentés keretében vizsgáljuk pontosan ezt a kérdéskört, amelyet a következő plenáris ülésen fogunk napirendre tűzni. A második indokunk arra, hogy ezt ellenőrizzük, az, hogy két hét múlva készül el majd az a terv, amelyet Sefcsovics alelnök úr nyújt be, amely egy szertágazó terv, és E, majd érinti ezt a fontos e, kérdést, energetikai kérdést, és remélhetőleg a problémákat meg, meg, a problémák megoldására is javaslatot tesz majd Sercsovics úr. A balti államok és az ibériai félsziget e, energiahálózatának az Európai Unió többi részehez való összekötetését is magában foglalja. Tehát várjuk ezt a tervet, február 25-én fogunk erről tárgyalni, akkor kell és érdemes ezt az egyébként roppant fontos témát érdemben tárgyalni. Az egész Európai Unió eh, kontextusában Tehát gégen. Lambertszki gondolom ön is a kezdeményezés ellen akart felszólalni nagyon korán jelentkezett. Úgy tűnt akkor még, mintha támogatólag szeretne felszólalni, de most már értem. Szavazzunk tehát a kezdeményezésről. Ki támogatja Grosztát mondja, kezdeményezését jelezze most. Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elutasítottuk. Ebenfalls für Mittwoch habe ich von einer erforderlichen Anzahl. Szerda az egyéni képviselők kellő száma kezdeményezést nyújtott be, hogy a bizottság eh, nyilatkozatot eh, adjon a jaltai megállapodás 70. évfordulója kapcsán. Jurek képviselő kapszott, tessék parancsoljon. W naszego posiedzenia mia. Köszönöm a szót, elnök úr. Most, ahogy itt ülünk, a Jaltai konferencia 70. évfordulóját ünnepeljük. Az európai országok felének ugyanakkor, amikor szabadságot, de katonai fenyegetettséget is hozott. Igaz ez a hazámra, illetve a balti országra is. Tehát szabadság vagy nemzeti identitás volt a kérdés, és Németország pedig ketté szakadt. Úgyhogy ez nagyon fontos esemény volt, nagyon mélyre szántó vitát kellene folytatnunk, tehát a Jaltai konferencia jelenlegi következményeiről, ezen kívül állásfoglalásra kellene zárnunk ezt a vitát. Köszönöm. Ki szeretne e kezdeményezés mellett felszólalni? Senki, ki ellenzi Lambert úr, tessék. Monsieur le Président, je crois que tout le monde... Elnök úr, azt hiszem mindenki nagyon jól tudja, hogy mit jelentett Európa számára a konferencia. De nem szeretném, hogyha kevernénk itt a dolgokat. Itt politikai ö, fórumról van szó, nem történelmiről. És én nagyon örülök egyrészt, mert ugye így vagy úgy megírjuk a történelmet a történelmi események alapján, ez egyesek, mások érdekeit képviseli, nagyon sokan érdeklődnek ezen események iránt, de nem hiszem, hogy helyén való lenne, hogyha vita és állásfoglalás születne a történelem értelmezéséről. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lambert úr, Ujjastovszki képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament Gyakran beszél történelmi eseményekről. Például az első világháború apropóján tavaly sokat beszéltünk erről, amikor ennek évfordulója volt, éppen ezért a Jaltai évfordulót sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Jalta drámaian megosztotta a kontinensünket, és az európai egység gondolatát 50 évvel elhalasztotta, vagy késleltette ezt nem csak lettek, lengyelek, bolgárok, szlovákok, szlovének, horvátok számára fontos, fontos ez mindenki számára, minden európai számára, aki hisz az európai szolidaritásban. Ezért a következőt kérem. Kérem mindenkitől, néppártiaktól, szocialistáktól, zöldektől, liberálisoktól. Fordulok mi, minden képviselőtársamhoz. Európa történelmének egyik legfontosabb kulcseseményéről van szó. Szavazzunk tehát, aki a kezdeményezést támogatja, jelezze. Ist dagegen? Wer enthält sich? Ki ellenzi, kitartózkodott, elutasítottuk. Das eindeutig abgelehnt. Ja, bitteschön, wenn Sie wollen. Dann lassen wir das elektronisch über. Ha nem világos, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. haben alle abgeordneten abgestimmt? szavazott mindenki? akkor lezárom a szavazást. négy ellenében 30 tartózkodással elutasítva. Csütörtök. Csütörtök a néppárti frakció azt kéri, hogy a gyermekek interneten történő szexuális zaklatása elleni küzdelemről szóló vitát egy állásfoglalással zárjuk le, amelyről márciusban szavaznánk. Hol melyér asszony kapszott, tessék parancsoljon. Elnök úr, kedves kollégák! Még egyszer meg szeretném magyarázni, hogy a néppárt miért szeretné elérni, hogy e nagyon súlyos kérdésben, a gyermekek szexuális kizsákmányolása kérdésében állásfoglalást is hozzon a tisztelt ház. Amellett szálltam síkra, hogy egy közös állásfoglalást e, fogadjunk el, amelyet nem csak az Európai Parlament, hanem az, az 50 államból álló államszövetség, vagy az államok Szövetség és támogassa, amelyel világossá teszük már, mint az állásfoglalása, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolása a problémák között prioritásos kezelést élvez, és hogy készek vagyunk arra, hogy mindent megtegyünk a ezen kizsákmányolás elleni harcban, és a Libében, vagy más szakbizottságban még elmélyítsük ezt a jogszabálytervezetet, és világossá tegyük, hogy nem tétlenkedhetünk, és közös erővel válvetve fel szeretnénk lépni ez ellen a szörnyű kizsákmányolás ellen. Ez volna tehát az első lépés. Köszönöm, Holmeyer asszony. Koratca Bilt asszony szeretné támogatni ezt az előterjesztést. Elnök úr, nincs olyan európai szülő, aki ne aggódna az Európa Pol statisztikája miatt, amelyek azt hiszem önmagukért beszélnek. Két évnél is fiatalabb gyereket Eh, is áldozatául esnek az internet történő keresztül zaklatásnak. Nos, azt hiszem, hogy állásfoglalásra szükség van. Egyszerűen nem tagadhatjuk tovább, hogy ez egy létező probléma, amely foglalkoztatja az európaiakat. Nem kérem, szavazzanak mellett, hogy legyen vita, hiszen nem tudjuk, hogy a kollégák mit akarnak mondani a témában. Ki ellenzi az előterjesztést? Az indítvány, tehát az indítvány senki sem ellenzi, akkor szavazunk, aki támogatja az indítványt, jelezze most. Aki ellenzi, jelezze most. tartózkodott, jelezze most. Elfogadtuk az indítványt. Elfogadtuk az indítványt. Az indítványt elfogadtuk. Ezzel pedig a munkaterv a hétre rendelkezésre áll. Most pedig Klécos képviselő ügyrendi kérdésben két szó. Tessék, parancsoljon. Agapite Proedre agapite sinadelfi, protino, opos... Eh, Kedves kollégák, arra szeretnék tenni javaslatot, hogy a tisztelt ház egy specifikus kérdéssel foglalkozzék, amely ilyet itt is még meg kell határozni, mégpedig a görögországi helyzetről. Elengedhetetlennek tartom ezt, hogy annak érdekében, hogy ne nyilatkozhasson bárki a ház nevében olyan kérdésekben, amelyek nem felelnek meg a ház véleményének. Ön elnök úr Görögországba utazott, anélkül, hogy erre engedélyt kapott volna a tisztelt háztól a saját véleményét képviselte a témban, vagy pedig a parlament véleményét kérdezem én, vagy valaki harmadik fél véleményét. Elengedhetetlenek tartom, hogy erről a kérdésről vitát folytassunk a tisztelt házban. Többször elmondtam, hogy közeleg a nap, amikor a görög nép diadalmaskodni fog. Most pedig látom, hogy akadályokat próbálnak a görög nép útjába gördíteni, de ezt mi nem engedjük meg az adósok sanyargatják Görögországot, és Görögország ettől meg szeretne szabadulni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klécosz képviselő. A görögországi helyzetről való vita iránti kezdeményezést kicsit későn tette meg. Javaslom, hogy a frakciója az elnökök értekezletében ragadja meg ezeket a kezdeményezéseket. Következő napi rendi pont a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos